I would like to try to start on the... Megkezdenénk akkor a szavazatmagyarázatokat. Bőge jelentés az első. Ovér asszony, tessék. Eh, köszönöm szépen elnök asszony kicsit nehéz most beszélni de ami a rugalmassági eszközt illeti és ennek a végrehajtását és az a döntés amely itt született a kérdésről ez megmutatja hogy mennyire fontos mennyire sikeres volt az együttműködés és azt is megmutatja hogy az intézmények fontosnak, szükségesnek tartják ezt a programot. Emellett pozitív az is, hogy sikerült az energia projektekre is megtalálni a szükséges eszközöket. És, és emiatt szavaztam a jelentés mellett. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. A következő jelentés megint csak Bőge úr nevéhez fűződik. A, a az Európai Gazdaság Élénkítési Tervvel kapcsolatos. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Én, is, én ezt a jelentést is támogattam, hiszen az egyeztető bizottság tárgyalásai nagyon bonyolultak voltak, ezt nyilván tudják, de ezeknek az eredménye pozitív volt a gazdaság élénkítési terv elfogadása szempontjából. a költségvetésről szóló szavazás során 2,4 milliárd euró elkülönítésére került sor erre a célra, úgyhogy emiatt támogattam ezt a jelentést is. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor következik a Súrián Manka jelentés. Az első hozzászóló Davis úr. Köszönöm szépen. Az egyik kollégánk azt mondta, hogy, hogy az én szavazásom, az én döntésemre a cégek hatással voltak. Nos, én soha nem fogadtam el egyetlen fillért sem a munkámért, hiszek a környezetbarát technológiákban, ezért támogattam ezt. Amikor bármit is csináltam, mindig, mindig is nyilatkoztam függetlenségemről a becsületesség és az átláthatóság nagyon fontos. Mielőtt Griffith úr eh, eh, kritizál bárkit is, hadd mondjam el eh, azt, hogy miért nem sikerült az ő pártjának kétszer sem benyújtani a megfelelő elszámolásokat Nagy-Britanniában. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az ő pártjának a pénzét személyes célokra használták fel. Nagyon sok számlájuk van ezzel kapcsolatban, és hát nem tudom, hogy az auditorok ezt jóvá tudják-e hagyni. Fox úr következik. Madam President, if I may misquote... Elnök asszony, John Dunninget szeretném idézni, 18. századi képviselő volt ő a, ő. A költségvetés nő, egyre növekszik, holott csökkenteni kellene. Én azt mondom, hogy ez nem jó, mert átléptük az 1 százalékos GDP-t a költségvetéssel, a GDP 1 százalékát a költségvetéssel, és ezt nem szabadna átlépni. Ne felejtsük el, hogy minden egyes fillér a, az adófizetők zsebéből jön, és szerintem ez nem eléggé elővigyázatos eljárás. Kamal úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony milyen kiváló érzés az, hogy ön vezeti az utolsó ülést, jó kezekben vagyunk ebben az évben az utolsó ülés, nagyon örülök, hogy itt van. Az előttem szólóhoz hasonlóan én is a költségvetés ellen szavaztam az európai közös értékekről beszélünk, de most itt van az, itt most a válság során, a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon sok család, nagyon sok vállalkozás nagyon nehéz helyzetben van, nem tudnak, nem tudják a munkavállalókat fizetni, nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel, és most költségvetés növelésről szavaztunk, holott ez nem veszi figyelembe a jelenlegi gazdasági helyzetet. Megfelelő, megbízható finanszírozásra van szükség, és biztosnak kell lennünk abban, hogy az állampolgárok aggodalmait figyelembe vesszük. És ne felejtsük el azt, hogy adófizetők pénzéből gazdálkodunk, csak így tudunk arra az ösvényre térni, amely valóban a válság kilábalását célozza. Mindenkinek boldog boldog új évet, boldog karácsonyt kívánok. Köszönöm szépen. A belarusz jelentés állásfoglalás következik. Adrikaina asszony következik, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Mellette szavaztam ennek az állásfoglalásnak, mert Belarus ma megmutatta, hogy mennyire komoly kötelezettségeket vállalt az EU felé. Nem csak beszélnek, han, hanem már bizonyos szerény változhatások is bekövetkeztek. Azt hallottuk, hogy az internethez való hozzáférést korlátozni akarja az elnök, de nekünk támogatnunk kell Belaruszt. Először azonban az állampolgáraikkal kell megfelelő kapcsolatot kiépítenünk. És az utazás akadályo, utazást akadályozó korlátozásokat csökkentenünk kell. 60 euró a Schengeni vízumért a legtöbb állampolgáruk számára túl magas. És ráadásul az oroszok állampolgároknak kétszer kevesebbet kell fizetniük ezért a vízumért. A belarusz állampolgároknak már a vízum költsége is túl magas. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon hálás lennék, hogyha Szárusz Wolski úr és Brock úr valahol máshol folytatnák a csevegést. Brock úr, kérem, a tanácstermen kívül folytassa a társalgást. Could you please have your discussion? Brock úr, kérem, az üléstermen kívül folytassa a vitát. Out. Kifelé. Mr. Brock, Brock úr, kérem, hagyja el a termet, és odakint beszélgessen. Preda, úr, amennyiben kvánna a Belarus szavazással kapcsolatban felszólalni és magyarázni a szavazatát, akkor megadom erre a lehetőséget. Ezt szeretné? Elnök asszony. Igen. Én is szeretnék felszólalni a szavazással kapcsolatban, illetve Schulz úr felszólalásával kapcsolatban is, de Schulz úr első javaslatával kapcsolatban szeretnék most magyarázattal élni illetve az ezzel kapcsolatos döntésemet. Sajnos ez nem lehetséges, mondja az elnök asszony, azt hittem, hogy a Belarus jelentésről akar beszélni. Most pedig az állásfoglalás következik a Kongói Demokratikus Köztársaságról. Adekány asszonynak adom meg a szót szavazat magyarázatra. Köszönöm, elnök asszony. Azért szavaztam ezen állásfoglalás mellett, mert a kongói helyzet borzasztó. Több tízezer embert gyilkoltak meg, ebben gyilkolnak meg ebben az országban évről évre, hónapról hónapra a különböző csoportok erőszak tételei miatt. Olyan időkben történik ez, amikor a civilek áldozatai ennek az erőszak hullámnak. Rengeteg szexuális erőszaktétel is történik, ez felháborító, majdnem az összes harcoló fél, a kongói hadsereg is részt vesz ezekben az erőszaktételekben. Az Európai Unió állásfoglalása hozzá kell, hogy járuljon a ruandai helyzethez hasonlóan e kongói helyzet normalizálásához is. A kongó helyzetben a legszomorúbb az, hogy, és a legnagyobb veszély az, hogy nincs büntetés, nincs felelősségre vonás. Több kötelezettségre, vállalásra van szükség a nemzetközi közösség részéről, ezért van szükség több fellépésre. És ezért kell több támogatást nyújtanunk ezekben az erőfeszítésekben az ENSZ-nek is. Végül Déve úr. Excitement I noticed uh, as before a few minutes ago. <laughs> At last. Néhány perccel ezelőtt itt nagy érzelmek, érzelmi megnyilvánulások voltak a teremben. Én bármit is együnk majd karácsonyra, pulykát vagy egyebet, ne felejtsük el, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban sokan ez alatt az időszak alatt is erőszakos halál áldozatai lesznek. Több mint 5 millió ember halt meg 90 óta és azt mondják, hogy 45 ezer ember egy kisebb angol városnak megfelelő létszámot pusztítanak el minden hónapban az erőszakos összetűzések során. Gondoljunk karácsonykor a Kongói Demokratikus Köztársaság polgáraira. Ugyebár ugyanazon a földbolygón lakunk. Az ENSZ évek óta megpróbálja kibékíteni a feleket és valamilyen stabilitást elérni, de 20 ezer katonával ez lehetetlen. Hogyan lehet 20 ezer katonával egy ekkora országban rendet teremteni? Az Európai Uniónak segítenie kéne az ENSZ-t, és ENSZ-t, és letartóztatni mindazokat, akik gyerekeket gyilkolnak, felbújtanak gyilkosságra, és konkrétan végre valamit tennünk kéne az erőszakos cselekmények megszüntetése érdekében. Aki még esetleg akarna szavazatmagyarázatot tartani, az most még jelentkezett, Buszuttil úr jelentkezett, elnökasszony. Azért kértem szót, mert a dokumentumokhoz való hozzáférés jogi keretéhez, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése kapcsán téma ö, sorra kerülésekor én nem kerültem sorra. Ö, valóban nagy volt a káosz, most megadom önnek utólag a szót, kivételesen. A néppárt nevében szeretném leszögezni, hogy a néppárt ö, miért nem szavazta meg ezt az állásfoglalást. Nem azért, mintha nem szeretnénk a nagyobb transzparenciát és a dokumentumokhoz való hozzáférést, hanem azért, mert nekünk saját állásfoglalásunk volt erről a témáról, amely azonban nem került megszavazásra. És szerintem a mi szövegünk sokkal kiegyensúlyozottabb volt ebben a kényes kérdésben, mint az, amit megszavaztunk amikor a dokumentumokhoz való hozzáférésről beszélünk és a transzparenciáról, akkor vigyáznunk kell, hogy nehogy átessünk a ló túloldalára, és bizonyos valóban bizalmas anyagokat és eljárásokat kiadjunk, mert ezzel embereket veszélyeztetünk, és ezáltal tulajdonképpen újabb titkos megbeszéléseknek adunk terepet, ami elkerülendő lenne. Köszönöm szépen! Ezzel az utolsó szavazatmagyarázat is elhangzott. Ezzel a délelőtti ülést lezárom. Három órakor folytatjuk az ülést.